A tegnapi ülésnek a jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek azok elérhetőek, van esetleg ellenvetés, ha nincs, akkor ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. So, verehrte Kollégin. Kedves kollégák, következő pontunk a napirend szerint a bizottság elnökének nyilatkozata, az Euróövezet 2011. március 11-i csúcs előkészítéseként. Barozó bizottság elnök úr, megadom a szót. Madame le Président, mes... Elnök asszony, kedves képviselők! Most a történelemnek egy olyan időszakát éljük, amikor is a szabadság felé nyitnak a mediterrán térség országai. Hadd mondjam el, hogy most fogadta el a bizottság az arra vonatkozó javaslatát, hogy hogyan segítse ezeket az országokat az átmenetükben, és hogy a kapcsolatainkat új alapokra helyezzük. Én ezt a Európa, Európai Tanács rendkívüli ülésén pénteken fogom majd bemutatni. A földközi tenger déli partján küzdő férfiak és nők az autoriter rendszerek ellen szálltak síkra, szabadságot, társadalmi igazságosságot szeretnének. Nagyon összetett a helyzet, el kell ismernünk hogy komoly kihívásokkal nézünk szembe. Az Európai Unió felépése mindenképpen egyértelmű kell, hogy legyen, akik a szabadságjogok mellett, az emberi méltóság mellett szállnak síkra, megérdemlik a mi támogatásunkat. Tehát az Európai Unió fel kell, emelnie a hang, fel kell, hogy emelje a hangját minden olyan rendszer ellen, amely a saját, ember, saját állampolgáraival szemben használ erőszakot, és a saját állampolgáraira lövet. Tehát a civil társadalommal kell felvennünk a kapcsolatot, szolidaritásunkat kell kifejeznünk. Tudjuk a nehézségeket, tudjuk, hogy a demokrácia megteremtéséhez vezető út nem lesz könnyű, lehet, hogy ez rögös út lesz, és keményen kell majd dolgozni, de Európának támogatnia kell azokat, akik a politikai szabadságért, a társadalmi igazságosságért küzdenek. Hölgyeim és uraim, van még egy találkozó most pénteken egy informális csúcs, az eurozóna tagjai ülnek össze. A válság megmutatta, hogy mennyire egymástól függnek a gazdaságaink, és mennyire sok strukturális gyengeség van még mindig bennük. A nagyobb koordinációra szükség van a gazdasági és monetáris politikák komolyabb koordinációjára és az erősebb gazdasági irányításra is. Tehát a gazdasági pillért megkívánjuk erősíteni a továbbiakban. Az EMU 10 éve című jelentésünkben hívjuk fel erre a figyelmet. Visszatekintünk az elmúlt 10 évre. Nos, hát felismerhetjük most azt, hogy köt, egyszerűen elengedhetetlen az valódi gazdasági irányítás. Erre emlékeztetnek minket mindig a piacok állapotai. Az Európa taná, Európai Tanács elnökével elnökének irányításában működő Task Force nagyon jó javaslatokat készít a megerősített gazdasági irányításról. Ezeket a javaslatokat vitatja a parlament és a tanács is vitatja meg a parlament és a tanács is. Megegyeztünk az európai szemeszter beindításában is, amely kibővíti ezt a gazdasági irányítást. Itt nem csak a politikák egyeztetéséről lesz szó, a költségvetési politikák egyeztetéséről, hanem a gazdaságpolitikákról és a reformokról is zajlik majd eszmecsere és koordináció. Nemrégiben felmerült a versenyképességi paktum gondolata is, és az eurozóna tagállamait arra kérték, hogy tegyenek további erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a versenyképességet tovább javítsuk. Igaz, hogyha az Unióban minden gazdaság egymástól függ, hát az eurozónán belüli gazdaságok még inkább függenek egymástól, mint az eurozónán kívüliek. A versenyképesség hiánya komoly probléma olyan országok esetében, amelyek közös valután osztoznak. Tehát ezeknek az országoknak mindenképpen biztosítani kell a gazdasági konvergenciát. Azt is el kell ismerni, hogy ez a gondolat komolyabb aggályokat is felvetett. Vannak, akik kétsebességű Európától félnek, attól, hogy az eurozóna maga mögött hagyja a többi tagállamot. A gazdasági fellendülés ugyanannyira fontos, mint a versenyképesség, és a közösségi módszer is ugyanolyan fontos. Ezek a felvetések, aggályok és kérdések teljesen jogosak, és ezekkel foglalkozni kell. A kölcsönös bizalom légkörében. Itt a hitelességünkről van szó. Hölgyeim és uraim, a február 4-i Európai Tanácsülésen fel kell el kellett azt mondanom, hogy a versenyképesség érdekében megfogalmazott bármilyen kezdeményezésnek tiszteletben kell tartania a szerződést. Az Európai Tanács azt fogalmazta meg, és idézem, hogy az új gazdasági irányítási keretek között az állam és kormányfők további intézkedéseket fognak hozni annak érdekében, hogy az eurozónán belüli gazdaságpolitikák koordinációjának új minőséget adjanak, és így teremtsenek erősebb konvergenciát, anélkül, hogy aláásnák az egységes piacot idézett bezárva. Én nagyon elégedetten láttam ezt, és azt, hogy a konklúziókhoz még a konklúziókat még kiegészítették azzal, hogy explicit módon utaltak arra, hogy mennyire fontos a szerződésnek megfelelően megtenni ezeket a lépéseket. Az Európai Tanács tehát elnökének azt a feladatot adta, hogy működjön együtt az Európai Bizottság elnökével, konzultáljon az eurozóna tagállamaival. Ezekből a konzultációkból általánosságban kiderült, hogy a tagállamok támogatják a közösségi módszert. Most pedig szeretnék nagyon világosan szólni azokról az alapelvekről, amelyek a bizottság véleménye szerint mindenképpen kulcsfontosságúak, ezeket be kell tartani, legyen konvergencia vagy versenyképességi paktomról szó. Az Európai Unión és az Eurozónán belüli különbségeket, gazdaságpolitikai különbségeket tudjuk így elsimítani. A versenyképesség és konvergencia paktumot csak úgy lehet végrehajtani, hogyha valóban közösségi módszert használjuk, és megfelelünk a szerződés előírásainak. A stabilitási és növekedési paktum használata a múltban ugye megmutatta már, hogy csak a közösségi módszer működik. Enélkül nem lehet eredményeket elérni, demokratikusan, legitim eredményeket elérni. Csak így lehet kötelező, eredménye, kötelező um, szabályokat kiadni, és csak így lehet az eredményeket mérni. Szükséges mindez az objektivitás eléréséhez. Így tudjuk nyomon kísérni a tagállamok munkáját, megőrizni az egységes piac integrációját, egységét, valamint a közösségi vívmányokat, és azokat a célkitűzéseket is, amelyeket az Európai Unió ö, tűzött ki maga elé. Én ragaszkodni fogok ahhoz, hogy az Európai Parlament is vegye ki a részét a nyomonkövetésből, már ami a konvergencia és versenyképességi paktumra vonatkozik. Ennek a paktumnak nyitottnak kell maradnia más tagállamok számára is, akik esetleg szeretnének csatlakozni, és még nem tagjai az eurozónának. Tehát nem ö, szabad az Európai Unión belüli megosztottságot megteremteni, hiszen ez a szolidaritással szembe megy, és a szolidaritás az egyik alapelve, alapértéke az Európai Uniónak. Nemzeti intézkedésekről is van szó, amelyek hozadott értéket teremtenek az a kapcsolatban, azon túl, amit a gazdasági kormányzáson belül megvalósítunk. Emlékeztetnék mindenkit a 121-es cikkére a szerződésnek. Ez leírja, hogy a gazdaságpolitikákat koordinálják a tagállamok, de ez nem áshatja alá az egységes piac integritását, sőt, meg kell, hogy erősítse azt. Ezen túl a szociális párbeszédet is tiszteletben kell tartani, és a növekedés és munkahelyteremtés célkitűzéseit is tiszteletben kell tartani. A versenyképesség valóban elengedhetetlen a gazdaságaink számára, és elengedhetetlen feltétele a foglalkoztatás növelésének. Ezért fontos tehát, hogy valódi hozzáadott értéket teremtsünk, és ne, térjünk, ne térjünk el az eredeti céljainktól, a növekedés és a, től és a foglalkoztatástól. Én mindig a növekedést hangsúlyozom az integrált, fenntartható növekedést, amely az Európa 2020-as stratégiának is a kulcsfontosságú eleme. A szociális dimenzióról se feledkezzünk meg, hiszen az erőfeszítésekből mindenkinek ki kell venni a részét. Az Európai Bizottság dolgozik például a pénzügyi tevékenységek adójával kapcsolatban egy javaslaton. Hasonlóan a költségvetési konszolidáció és reformok is szükségesek a beruházások is szükségesek olyan ágazatokban, amelyek fontosak a jövőre nézve, mint például a kutatás és az innováció. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy ez a paktum csak egyetlen eleme a válaszunknak, a lépéseinknek, amelyek az eurozóna és az Európai Unió stabilitását biztosítják. Mit próbálunk elérni? A, finansz- a meglévő stabilitási eszköz finanszírozási kapacitását kívánjuk kibővíteni. Azzal, hogy állandó mechanizmust hozunk létre 2013-mal, ezt valósítjuk meg. Az elkövetkezendő hónapokban sokkal szigorúbb stressz teszteket vezetünk be a bankok számára is. Ezzel nagyobb lesz az átláthatóság, a hitelesség és a bizalom is nő. Ez a paktum is hozzájárul a munkához, ha úgy értelmezzük, mint egy olyan intézkedést, amely egy a sok közül ebben a nagy keretben, és amelyet annak érdekében teszünk meg, hogy az eurózóna stabilitását javítsuk márciustól. Tehát kiegészítheti az eddigi erőfeszítéseinket, amelyek a fenntartható, kiegyensúlyozott növekedés felé mutatnak. Tehát, ha ez a helyzet, hogyha ezt az intézkedést a közösségi módszerre alapozva hajtják végre, a bizottság és a parlament bevonásával, akkor szerintem hozzáadott értéket teremt a konvergencia és versenyképességi paktum az Európai és Monetáris Unió megerősítésében. Ezt akarja a parlament is, és a bizottság is. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Most a frakciók nevében szólnának fel. Az Európai Néppárt felszólalója, József Dúl elnök az első. Köszönöm szépen, a lelnök asszony. Igen, tisztelt bizottsági elnök úr, kollégák. Milyen tanulságokat vonhattunk le a gazdasági és pénzügyi válságból? Azt, hogy a népeknek, nemzeteknek együtt kell működniük. A berlini fal leomlása óta levontuk a tanulságot a kommunista rezsimek politikájából, és közös értékeinkre koncentráltunk, mint például az erkölcs, a szabadság és a demokrácia. Szeptember 11-e után megállapítottuk, hogy a szabadság és a biztonság között új egyensúlyt kell kialakítani. Most azt kell megtanulni, hogy a tagállamok ne tabut lássanak abban, hogy a költségvetési kérdésekben, szociális kérdésekben, adó kérdésekben is együttműködünk. Az Európai Unió 27 tagja a költségvetési prioritásokra koncentrált, és ez igazából egy mentális forradalom. A pénzpiacokkal való foglalkozás jó példa, de még nem elégséges. A tanács a nyári szünet előtt erősebb gazdaságpolitikát kell, hogy szorgalmazzon. Ez vonatkozik a szociális politikára, vonatkozik az adópolitikára, és igazából a verseny tanácsnak is ez a lényege. Tovább kell haladnunk, és garantálnunk kell, hogy az Európai Parlamentben és a bizottságban is azokat a dolgokat észleljük, amelyek valóban megtörténnek. A néppárt üdvözli ezeket a javaslatokat, ugyanúgy, amikor Helsinki-ben üdvözölték ezt a nemzeti pártelnökök. Hölgyeim és uraim, el kell magyarázni a polgároknak, hogy nagyon nehéz pénzügyi helyzetben vagyunk. A legtöbb tagállam azonban még mindig többet költ, mint amennyit szabadna. Így hogyan legyünk urrá az államok eladósodásán? Azt látjuk, hogy ez a vállalatok költségvetéseit is aláássa. Ez azt jelenti, hogy a vállalatoknál is elbocsátások voltak, válságkezelésre kerül sor számos esetben. Le kell vonnunk ebből is a tanulságokat. A kötelezettségvállalásokat nem szabad félvára venni. Most attól függetlenül, hogy kis vagy nagy tagállamokról van szó. Egyszerűen tiszteletben kell tartani a költségvetési szabályokat. Az európai szolidaritás csak akkor működhet, amennyiben eh, legalábbis összehasonlíthatóak a tagállamok viselkedési mintái. Ettől azért még nagyon messze vagyunk. A harmadik eh, tanulság, Európának szüksége van egy stabilitási mechanizmusra, amivel a szociális piacgazdaságot védhetjük. Elmondhatjuk azonban, hogy eh, Európa a viharban állta a sarat, és erősödött az együttműködés. Az amerikai és a japán partnereink eladósodása sokkal magasabb, és mégsem aggódnak. De valószínűleg eh, nem is lesz ez ott mindig így. Mi a mi részünkről konszolidálhatjuk most a gazdaságainkat, a versenyképességünket, arra kell koncentrálnunk, hogy munkahelyeket teremtsünk a jövő tekintetébe, tehát a jövő mellett vállunk kötelezettséget. Köszönöm, József Túl. Most pedig a szocialisták és demokraták nevében Martin Schulz kapszót négy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves, kedves jelenlévő kevés képviselőtársaim. Hónapokkal, hetekkel ezelőtt Angela Merkelnek és Nikola Sárkozinek egy dokumentumáról beszéltünk, ami általában nem is létezett. Ez a nem is létező dokumentum, aztán egy sajtótájékoztatóhoz vezetett az Európai Tanács ideje alatt. Jó lenne, hogyha látnánk ezt a papírt, és tudnánk mi a tartalmát. Időközben azonban eltűntek ezek a tartalmak, a leg fontosabb pontjai, azok nem válnak majd valósággá. Mindezek ellenére a végén mégiscsak lesz valami fajta eredmény, nevezetesen a mentőernyő, anyagi mentőernyő kibővítése. A dokumentum ellenére, amit ugye bemutattak egy sajtótájékoztatón, azt fogjuk majd eh, látni, hogy kiszélesítjük eh, a mentőövet. Tehát Azonban így az euró megmentését nem fogjuk elérni. Jónak tartom a bizottsági elnök beszédét, jónak tartom, mert a szociális egyenlőtlenségek nagyon jól megjelennek ezekben a javaslatokban. Kicsikét meg voltam lepődve azon, hogy a Német Szövetségi Köztársaság és annak szövetségi kancellárja azt kéri, Sárközihez hasonlóan, a Franciaország vezető, népszerűségi listákat vezető politikusához hasonlóan, hogy olyan intézkedéseket tegyünk, amelyeket maga a Német Szövetségi Köztársaság sem tett meg ebben a formában. A görög költségvetést és minden egyéb költségvetést meg kell rövidíteni, azonban mit tett a legmélyebb válságban Németország? Ő gyakorlatilag kitalálta a roncsprémiumot, amely jel a költségvetésből tudta finanszírozni a járműiparnak a stabilizálódását. Ez Eh, ahhoz vezetett, hogy sikerült kézbe venni a munkanélküliség növekedését, és jelentős intézkedések voltak. Tehát más államok a maguk specifikus körülményei között miért ne tehetnének hasonló intézkedéseket? Moody's, ez a ügynökség Görögországot ezekben a napokban gyakorlatilag Fehér ország és Egyiptom alatt sorolja be. Úgyhogy fel kell tennünk azt a kérdést, hogy most uh, mihez fog ez vezetni sőt, Vietnám alá sorolja be, és pontosan három nappal az Európai Tanács előtt e, kerül erre sor. Mindig három nap az Európai Tanács előtt tesznek valami ilyet. Ugyanakkor ezekre az emberekre hivatkozunk mindannyian. Az, amit a Moody mondott, az az, hogy, csak, hogy rontjuk a minősítést, mert hogy nincsen az országnak beruházási volumene, és nem tud gazdasági növekedést generálni. Beszéljünk kárttal, nézzük meg, hogy mik itt a javaslatok. Gyakorlatilag nem fog ez itt megoldani semmilyen problémát. Mi jön aztán ki a dolog végén? A hitel, egy ország hitelképességét azáltal tudjuk növelni, hogy azok, akik a hitelt adják, azok azt mondják, hogy leírjuk az összeset. Nos, a végén hol vagyunk. Nyilván megint a mentőernyőhöz kell nyúlnunk. Éppen ezért fontos, hogy kiterjesztjük ezt a mentőernyőt, és minden intézkedést megtegyünk az euró stabilizálása érdekében. Éppen ezért ez a paktum ez a maga módján értelmes és észszerű, azonban tartalmilag nem kiegyensúlyozott. Hogyha az ön javaslatai belekerülnek ebbe a paktumba, és ezek gazdasági, szociális egyensúlyhoz vezetnek, amit ön is szeretne, akkor a megfelelő sinre tettük, megfelelő úton halad ez a paktum. Ez nagyon jó. Akkor ez egy nagyon jó javaslat, amit ön tett. Nem is akarok itt tovább beszélni az intézményi kérdésről. Intézményi szempontból ez a koncepció teljesen hamis volt, rossz volt. Hogyha utólag úgy struktúrálják, hogy ebből operatív intézkedések lesznek, amelyek az illetékes intézményhez kerülnek a bizottsághoz, és ezáltal az Európai Parlamentnek a demokratikus legitimációja is biztosítva van, akkor rendben van ez a dolog. Tehát rosszul indultunk, a félúton kicsikét akadozunk, kiterjesztjük a mentőernyőt, ez jó. Az FDP-t felvásárolta Merkel, sajnos az ön pártjához elnök azt, hogy azt kell címezni, valószínűleg ők is támogatni fogják ezt, hogyha aztán úgy fogjuk nevezni ezt a paktumot, ahogy most meggondoljuk, tehát az eurót megmentő paktum, akkor nem fogunk jó, akkor talán jó úton fogunk járni. Köszönöm. Schulz. Köszönöm szépen, Martin Schulz. Most áttérünk az Aldéra, és Guy Verhofstadt három percet beszél. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy joggal állíthatjuk, hogy éveken át nem akartuk elfogadni a gazdasági uniót. Azonban eh, ez az elképzelés most mégiscsak győzedelmeskedett, hogy eh, a valuta unió mellett gazdasági unió is legyen. Tehát eh, igazából ez egy pozitív fejlődési tendencia. Elnök úr, rossz a szakkifejezés. Mi az, hogy paktum? Mi egy paktum? egy paktum országok közötti megállapodás. Erre nincsen szükségünk. Amire szükségünk van, az egy közös kezdeményezés. Az Európai Unió szintjén nincsen szükségünk egy államközi paktumra. Így a definíció helytelen, hiszen ez államközi megalapodást jelent. Másodszorban térjünk át a módszerre. Nincsen szükségünk államközi dolgokra. Ez soha nem működött az Európai Unióban, amennyiben államközi stratégiánk volt. Nézzük meg a Lisszaboni stratégia csődöt mondott. Nézzük meg a 2003-2004-es helyzetet, amikor Németország és Franciaország nem tartották be a kritériumokat. Akkor az államközi módszert alkalmaztuk, nem működött. Csak is a közösségi módszer működik. Úgy vélem most bizottsági elnök úr, hogy valamit kaptunk, ami nem elégséges. Legalábbis nagyon különleges dolgokra koncentrál. Igazából hat intézkedést tartalmaz a sárközi Merkel megállapodás, tehát a nyugdíjrendszerek egymáshoz illesztés. Hát ez nagyon bonyolult. Itt nem csak a nyugdíjakról van szó, a befizetési összegekről, hanem a munkában eltöltött évekről. Ezek nagyon specifikus megállapodások, amelyek nem fognak működni. Igazi gazdasági kormányzásra van szükségünk. Legyen munkaerőpolitika, bérpolitika, adópolitika az Európai Unióban, amely közös. A bizottság dönt majd erről, és a konvergencia segítségével kerül majd át az országokba, ahol a konvergencia kódex szabályozza majd az átültetést. A következőt kérem. A január, elnézést, február 25-i csomagot láttam, amelyet ön és Van Rompuy úr készített. Most a bizottságon a sor, hogy saját kezdeményezést tegyen. Eljött az idő. Az elkövetkezendő hetekben még bőven van ideje, hogy ezt a közösségi paktumot elkészítsék a gazdasági kormányzás Hol. és akkor a tanács és a parlament elolvassa. Most nem tudom még ezt támogatni, de akkor azt majd fogom. Tehát most nézze meg, mi van 25-én az eh, anyagban az, hogy eh, az állam és kormányfők eh, figyelik ezt meg. Az állam és kormányfők konkrét kötelezettséget vállaltak de ez így nem működik, nem az államoknak, nem a miniszterelnököknek a feladat, hogy önmagukat ellenőrizik. Ez soha nem működött így, és ez a jövőben sem fog sohasem működni. Utolsó megjegyzésem, szerintem eljött az idő. Elnök úr, hogy nagyon gyorsan kezdeményezést tesz, a bankok válság mechanizmusát tekintve, európai szinten, nem tagállami szinten, önnek van meg a joga, hogy ezt a javaslatot megtegye, hiszen ön őrzi az Európai Unióban a versenyszabályokat, és meg is van a lehetősége, hogy ilyen kezdeményezést tegyen. Nagyon szépen köszönöm, most pedig eh, a zöldek nevében Rebecca Harms három és fél percre szót kap. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! nem vagyok arra kényszerítve, hogy olyan, hogy előadjam, mint a kínos előtörténetet, ahogy azt már megtették mások. Gyakorlatilag ez a dokumentum nem létezik, mint hallottuk, azonban a brüsszeli tanácsi folyosókon mégiscsak kiosztották ezt a dokumentumot, és Brüsszelben éppen ezért azt mondtam, hogy ennek egyfajta ilyen késő szocialista jellege van ennek az eljárásmódnak, késő kommunista eljárásmódnak, ahogy azt, ahogy azt Martin leírta, hogy hogyan Eh, intézik el a valóságot a falak között. Az én szemszögömből gyakorlatilag itt nem csak a közös valutának a válságáról van szó, hanem Európában hónapok óta a nemzeti kormányainknak a képességének a hiányát látjuk, hogy a közös utat megtalálják, a közösségi módszert megtalálják arra, hogy kikerüljünk a válságból. Hogyha most azonban elfogadják ezt a válságkezelő mechanizmust, akárhogy is jött az létre, akkor mindenképpen tettünk egy lépést előre. De azt kell, hogy mondjam, hogyha ma megnézzük Görögországot, akkor azt látjuk, ez gyakorlatilag talán azt mondhatjuk, hogy már túlélte az ország a válságot, azonban Görögországban ennek ellen azt láthatjuk, hogy az intézkedések túl egyoldalúak voltak, és egyedül a megszorítási intézkedésekre korlátozottak, a költségcsökkentésre a költségek megnyírbálására. Gyakorlatilag az országnak képesnek kell lennie a befektetésre, a beruházásra, hogyha azonban, mint Görögország, egy ország ilyen nagy mértékben csökkenti a kiadásokat, akkor valahonnan mégiscsak kellenek majd bevételek, amelyeket beruházásokra fordít. Remélem, hogy a tanács ezen a héten 14 nap ezelőtt, ahogy bejelentette, hogy a Görögországgal kapcsolatos feltételekről tárgyalni fog, és ezeket nem tudja Németország jóvágyása nélkül megtenni, hangzott el. Tehát jó lenne, hogyha ezen a módszerhez nem ragaszkodnánk egyoldalúan, tehát a gazdasági unió, hogyha ahogy Ferhofstadt kollégánk mondta, ezt megteremtjük, akkor ehhez szükség van döntésekre, bizonyos konszolidációs intézkedésekről is bizonyos szolidaritást is kell mutatnunk. Görögország tehát többet kell, hogy várjon tőlünk, mint amit eddig nyújtottunk neki egyetértek Martin schulz és az öttem szólókkal, éppen ezért kifejezetten a frakcióm nevében, ez a témával foglalkozók nevében azt mondom, hogy a közösségi módszer, ez nem csak egy valami, egyfajta módszer. Ez egy igazi, jól érthető döntési mechanizmus Brüsszelben az, amire szükségünk van annak érdekében, hogy az európai polgárok Görögországtól egészen Dániáig, Németországban és adott esetben Spanyolországban is bizalmat adjanak nekünk, hogyha ezt a closed shop koncepciót fogjuk létrehozni, ahogy az a versenyképességi paktumból előjön, akkor valószínűleg ki fognak találni külön utakat bizonyos kormányfők, és el fogjuk veszteni az Európai Unióba vetett bizalmat. Tehát tulajdonképpen ez az, amire minket megtanított a válság, ami egyre inkább a válság központi kérdését képezi. Úgyhogy hallgassuk eh, meg, hogy mit mond az ég, ahogy a közmondás mondja, nézzük, hogy mit tesz a tanács. És még egy utolsó mondatot szeretnék hozzátenni, itt a fenntartható növekedésről beszélt Barozó elnök úr, nem tudom megérteni, hogy egy brüsszeli energiaügyi biztos miért mondja ezekben az időkben, hogy a ambiciózus klímavédelem az egyenlő Európa, az európai ipar megszüntetésével. A német környezetvédelmi miniszter 14 nap ezelőtt ellátogatott Brüsszelbe, bemutatott egy tanulmányt, ami azt mondja, hogy az Európai Unióban 6 millió munkahelyet fogunk teremteni, hogyha megfelelő célokat tűzünk ki, és ez garantálná a fenntartható növekedést. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. Most az ECR nevében Ford asszony egy percre kap szót. In a crisis... Köszönöm szépen. Egy válságban mindig gyorsan kell lépni, és az világos, hogy az eurozóna még nem lábalt ki a válságból. De intelligensen kell cselekedni, nem csak gyorsan. Nagy-Britannia a piacok bizalmát úgy állította helyre, hogy az államadóságot csökkentette, és ez most a versenyképességi paktum egyik alapjavaslata. Egyelőre nem tudunk gyors döntéseket hozni a jelenlegi keretek között, de a képviselők olyan javaslatokat nyújtottak be, amelyeket talán az Európai Tanács hasznosnak tart, ami az írkamatlábakat illeti azok, akik egy másik tagállamnak kölcsönadnak, megérdemlik azt a kamatlábat, amely tükrözi a kockázatot, de a pénzünket szeretnék majd visszakapni. Én azt javasoltam, hogy legyen egyfajta ösztönző, egy bónusz, amely a korai hitel visszafizetést jutalmazná. A tagállamoknak sokkal átláthatóbban kell a saját költségvetéseiket kezelni, és ugyanezt ezt kellene megtenni az Európai Uniós költségvetéssel is, hiszen az adófizetők ehhez is hozzájárulnak. A válság ellenére a nemzeti kormányok meghallgatják ennek a háznak a javaslatait, és remélem, hogy konstruktívan tudnak majd vele együttműködni. Nagyon szépen köszönöm. Most a GUE Engel nevében Biszki úr kapszott két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, Barrózó elnök úr, örömmel hallottam, hogy a szociális kérdést is méltatta. És hogy a szociális kiegyenlítődést szorgalmazza. Ez most szükséges is. Nem szeretném megismételni, amit a kollégáim mondtak, egyetértek velük, de nagy kétkedéssel fogadom ezt a Merkel sárközi aktumot. Miért? Azért, mert igazából nem tudjuk, hogy miért terjesztették be. Az, hogy nem működik, az egy másik kérdés. De okos stratéga mind a kettő. Igazából nem etetik meg velem, hogy ez csak így megtörténik. Igazából még egyszer rákérdeznék, hogy tényleg elhiszik azt, ami benne van? És hogyha tényleg azt hiszik, hogy ez a bér manipuláció működik, akkor szkeptikus vagyok. Igazából amennyiben megemeljük a nyugdíjkorhatárt, az nyugdíj csökkentés. Az adósságokat lefékezni nagyon nehéz lesz, mint például Németország esetében. Hát, hogy Írország vagy Görögország nehezen oldja meg, az biztos. Nagyon szkeptikus vagyok eh, abban a tekintetben is, eh, amely az említett probléma megoldást illeti. Átláthatóságot várnék el. Úgy gondolom, hogy eh, a parlamentből akkor kap majd támogatást, hogyha gondoskodik arról, hogy átláthatóbb legyen a dolog, és nem a parlament háta mögött játszák játékaikat. Hiszen, hogyha a szociális kiadásokat csökkenteni akarják, akkor mondják, ejtsék ki feketén-fehéren, de nem jobbról, balról, különféle kiskapukon csempészék be Barozó úr. Készek vagyunk, hogy gazdaságpolitikáról koordináljunk az európai gazdasági kormányzásról, olyan kormányzásról, európai kormányzásról, amely megérdemli ezt a nevet, amely demokratikus, és amely segítségével a fenntartható és szociális Európa felépíthető. Természetesen készek vagyunk szerződés módosításról is beszélni, tehát hogy például legyen egy szociális haladásról szóló záradék. Azonban egy átfogóbb és koraibb információ áramlást várnánk el. Akkor a parlament is kísérheti a folyamatot. Információ nélkül nem működik. Köszönöm. Danke. Köszönöm szépen, Biszki úr. Most pedig eh, az EFT nevében Farázs úr két perce. Barozó úr, én nagyon örültem az önbevezetőjének, de talán ironikusabbra sikerült ez, mint akarta. Beszélt egyiptomi és más eseményekről, és azt mondta, hogy milyen csodálatos, hogy felkelnek az emberek, és a demokráciát szeretnék elérni. Hadd emlékeztessem őt arra, hogy a demokrácia olyan módszer, ahol szavazunk azokra, akik aztán kormányoznak, és hogyha nem tetszik, amit csinálnak, akkor meg tudunk tőlük szabadulni, és valaki más teszünk a helyükre. De ugye ironikus, mert a következő mondata az volt, hogy ezért kell Európában, hiszen a válsággal szembenézünk, megerősíteni a közösségi módszert. Nos, a közvélemény érdekében, aki követi ezt a vitát egyre inkább, hadd mondjam el, hogy a közösségi módszer azt jelenti, hogy titokban készítik el a jogszabályokat, meg nem választott bürokraták olyanok, mint ön. Ja igen, tudom, az Európai Parlament szavazott önre is, de ön volt az egyetlen jelölt, akire szavazhattunk. Hát ez a mi demokráciánk. Tehát ön azt mondja, hogy a demokrácia nagyon jó, és aztán persze Európában nem működik, és ezt megerősítette Felhofstadt úr is, aki Belgiumban jön, és úgy gondolja, hogy minden nemzetállamot meg kellene szüntetni. Hát gondolom az ő tagállama meg is szűnik nem sokára, és támogatja a gazdasági uniót. Senki nem szavazott a gazdasági unióról, senkit nem kérdeztek meg arról, hogy ezt akarja-e. Lehet, hogy önök erről szavaznak, de Európa lakossága nem szavazott erre. És erről kellene vitázni vitatkozni. A pénteki csúcson pedig Portugáliáról. A görög és az ír mentőcsomag után elég nyilvánvaló, a piacok már küldik ezt az üzenetet, hogy jöjjön a harmadik, itt az ideje, Portugália fölött lejárt, az idő kész. 7,6% volt a kamatláb, ezt tudják önök is. Persze ugye 7%-nál tartottunk, amikor Írországot meg kellett menteni. Áprilisban a portugál adósságot megint meghosszabbították, újabb 20 milliárdról van itt szó. Az elmúlt hat hónapban a portugál adósság 18%-át vásárolták, vásárolta meg az Európai Központi Bank. Hát ezt nem lehet így folytatni. Nem folytathatja ezt az Európai Unió, nem vehetjük meg a saját adósságunkat. Ha ezt tesszük, akkor a következő adósságválság nem egy ország adósságválsága lesz, hanem az Európai Központi Bank fog összeomlani. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Farázs úr, Martin Schulz kérdést szeretne föltenni önnek. Elfogadja? Tessék, Schulz úr, megadom a szót. Muszli, thank you. Herr Schulz, bitte sehr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gyanítom, Sőt, inkább egy kérdést tennék fel önhöz, ugyanis ön állandóan Belgiumról beszél, mint nem létező nemzetről. Ezt Rompöly úrnak is elmondta, most Ferhofszat úr is szembesítette ezzel. Ismeretes ön előtt az, hogy a belga állam milyen alapon jött létre, mi képezi annak az alapját? Nagyon örülök, hogy feltette nekem ezt a kérdést. Mint a nehézség? Amikor valaki egy mesterséges államot hoz létre, amelyben több mint egy nyelvi csoport van, ez világos Belgium esetében, egy bizonyos idő elte, bizonyos ideig össze lehet ezt tartani. Mindegy, hogy Belgiumról, vagy Jugoszláviáról, vagy az Európai Unióról van szó. Hogyha teljesen különböző nyelvek és kultúrák vannak egybekényszerítve, ez nem fog működni. És azért van ennyire, azért ennyire ideges Belgium miatt, felhoftátusnak sem tetszik ez az egész. Nem az igazság, Schulz úr, Belgium mikrokozmosz, amely az egész európai projektet mutatja. Van még egy kék kártya, és még egy, de rossza úr részéről. Elnök asszony, köszönöm. Há, 30 másodperc. Megállapítom, hogy egy olyan párt képviselője, amely a United Kingdom Independence nevét viseli, tehát független Nagy-Britannia, az ez az ország Belgium alapításában benne volt. Igen? Nem kérdés volt. Tehát szerintem áttérhetünk a következőre. Farázs úr, amennyiben egyetért, és akkor utána visszatérünk, de rossz úr. Mikrofon. Uh, Remélem, hogy Farage úr nem sértődik meg, hogy én az köztársaságból felteszek egy kérdést. Mi az alapja annak, hogy az Egyesült Királyság eljár itt az angol, a skót, a velsz és az északír nemzet él együtt. Itt nem arról van szó, hogy nemzetek unióját hozták létre. Nagyon büszkék egyébként, ezt még hozzátehetem. Válasz. Farage Nagyon jó kérdés, de egyébként Schulz úr önnek igaza van. Belgium is brit találmány, és brit hiba. Nagyon, sok hiba, nagyon sokat hibáztunk, bizonyos dolgokat jól csináltunk, máshol hibáztunk, ugyanúgy, ahogy maguk. Ugyanúgy, ahogy maguk például németek, Németország történelme sem olyan hófehér, azért talán ebben egyetértenek velem. Igazuk van talán annak sincsen sok értelme, aggasztó, hogy az Egyesült Királyságot megpróbáljuk egybe tartani. 1921 volt, vagy nem is tudom, amikor az függetlenség megszületett. Igaza van, nagyon nehéz a különböző kultúrákat egyben tartani. És én azt hiszem, hogy Anglia, Skócia, Velsz és Észak-Írország uniója jelenleg azért működik, mert megvan a konszenzus. Ha nem lenne, akkor bizony ok lenne a népszavazásra, és ezek a nemzetek eldönthetnék, hogy el akarnak-e szakadni vagy sem. De én meg azt akartam mondani, hogy senki nem kapta meg ezt a lehetőséget itt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó. Én azt javasolnám, hogy most folytassuk a feleszorok listáját a listán szereplő személyeket. Löpen úr nem jelent meg, ezért át is térünk. Wortmann Kohl asszonyra másfél percet kap, parancsoljon. Well, Köszönöm szépen, elnök asszony. A tanács szeretné növelni a versenyképességet, és a versenyt erősíteni. Ezt mindenképpen üdvözlendőnek tartom. Ugyanakkor a dicsérő szavakhoz, amelyek itt elhangzottak, a tekintetben is szeretnék csatlakozni, hogy a kihívást elfogadta, eljött ide, és beszélt a versenyképességi paktumról. Gyakorlatilag ez megenyhítette Martin Schulzot is, ma ennek örülhetünk. Rompöly elnök úrral együtt dolgozik. A helyzet kicsit komplikáltabbá, összetettébbé vált, hiszen itt van a parlamentben számtalan jogalkotási javaslat, és mi a gazdaságirányítás területén együttes jogalkotási hatáskörrel rendelkezünk. Éppen ezért mi együtt kell, hogy dolgozzunk, és vannak átfedések a tevékenységünkben. Van két ezer módosító indítvány itt a parlamentben a jogalkotási csomaggal kapcsolatban. Hogyha ezt megnézzük, akkor meg kell, hogy állapítsuk, hogy a versenyképességi paktum valamennyi pontja belekerült ezekbe a módosító indítványokba, hiszen a parlament is ambiciózus célokat követ, és ez nagyon nagy csomaghoz fog vezetni. Hogyan fogjuk tudni összekapcsolni a Európa 2020-as stratégiával és a versenyképességi paktummal a saját jogalkotásunkat? Nos, a kezdeményezés jogukkal aktívan fognak élni, hogy ezeket a dolgokat összeötvözzék, a jogalkotási csomagot, a versenyképességi paktumot. Hogyha ezt nem teszi meg ön, akkor ezt mi együttes jogalkotóként fogjuk megtenni. Most pedig Ferrerra asszony kap két percben szót. Köszönöm, elnök úr. Olyan országból eh, jövök, amely 8 évszázada létezik, és természetesen érdekeltek vagyunk a globalizált világban, az erős Európában, olyan Európában vagyunk érdekeltek, amely szemmagasságban tárgyalhat Kínával, Indiával és az Egyesült Államokkal. Nem az eurózónában volt a válság, hanem az eurózónának volt válsága. Az eurózóna válsága azt mutatta, hogy egy közös valuta csak akkor működik, amennyiben nagyon kemény, összehangolt munka során a nemzetgazdaságok konvergálódnak, és a foglalkoztatás, a üzleti haszon kérdéseiben közös politikánk van. Azonban az igazi konvergencia és a névleges konvergencia nem ugyanaz. Éppen ezért fontos az, hogy Európa befejezze ezt a munkát, főleg az egységes valutával összefüggő munkát. Ehhez pedig szolid stabilitás kell, amely lehetővé teszi azt a tagállamoknak, hogy elérjék a konvergenciát normális kamatlábakkal is. És ne adják fel stratégiai befektetéseiket, amelyek lehetővé teszik a konvergenciát. Nagyon fontos az, hogy a befektetéseket megfelelő időben a megtérülés kövesse. Aktív bizottságot szeretnénk, elnök úr, a stabilitási alapokon nyugodjon ez, az eurókötvényeken nyugodjon ez, és igazából új forrásokra is van szükség, hiszen csak is megfelelő forrásokból táplálkozhat a költségvetés. Most pedig szeretnék a Podimata jelentésre utalni, amely világosan arról szól, hogy a pénzügyi tranzakciókra adót kell kivetni. Európának erős parlamentre van szüksége, azonban olyan bizottságra is, amely kezdeményezéseket tesz, amelyekre minnyáján türelmetlenül várunk. Meg kell tanulnunk a leckénket. Köszönöm, most pedig Gulár képviselőasszony egy per- másfél percre. Beaucoup de choses ont été dites que je partage. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok minden elhangzott, amit osztani tudok. Hát, három szót szeretnék azonban kiemelni. Az egyik a tisztelet. Ennek a parlamentnek, az Európai Parlamentnek társjogalkotói hatásköre van. Ezt a Lisszaboni szerződés hozta így, a tagállamok akarták így. Előadóként éppen ezért nem tartom megfelelőnek, hogy fontos vitákról, eh, amelyek a gazdasági irányítást érintik, gyakorlatilag csak az angol sajtóból tudunk tájékozódni. Éppen ezért felszólítom önt, biztos bizottsági elnök úr és Rompöly úr jelenlévő munkatársait, és hogy tartsanak minket tiszteletben, és gondoskodjanak arról, hogy meg tudjuk, el tudjuk végezni a munkákat. Második pont, demokrácia. Sosem volt olyan demokratikus rendszer, a 18. század óta, ahol olyan hatalmi ága közötti megosztás volt, vagy annyira, hogy a figyelmen kívül hagyták azt, mint ahogyan azt most a tanács teszi. Az ön hozzájárulásával a tanács arra törekszik, hogy a saját jogait ellenőrzés nélkül kiterjessze. A harmadik címszó pedig a hatékonyság, hogyha a javaslatok tartalmát tovább javítjuk, akkor megtaláljuk a legkisebb közös nevezőt, megtudjuk, hogy mi fog kijönni ebből. Gyakorlatilag az a Lisszaboni stratégia, ami tíz év alatt nem hozott semmit nekünk itt a parlamentben, az megérdemeljük, hogy a munkánkat tiszteletben tartsák. Portas. Köszönöm szépen, most Portás úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két héttel ezelőtt a nemzetközi sajtóban kommentálták elnök úr az ön által elmondottakat arról, hogy Portugália az IMF felé fordulhat esetleg, és én ezt úgy értelmeztem, mint egyfajta bátorítás. Barózó úr, ön bizonyára tudja, hiszen ön portugál a bizottságon belül, hogy mi a helyzet. Hadd tegyek fel három kérdést, és három őszinte választ várok öntől. Mit nyer Portugália, hogyha az IMF-hez, IMF-hez fordul és a stabilitási alaphoz? Második kérdés. Milyen változtatások elengedhetetlenek ön szerint, hogyha ebben az alapban, hogyha el akarjuk kerülni a szégyenletes eseményeket, amelyek Írországban következtek be, a bérek értéke csökkent, és fiskális dömpinget láthattunk nagyobb cégek részéről, illetve a kamatlábak az égbe szöktek. A harmadik kérdés pedig, hogyan gondolja, hogy vissza fog térni a bizalom hogyha a monetáris döntéseket, az ECB legutóbbi döntését is nagyon világosan úgy alakították, hogy rossz legyen a legszegényebb országoknak, és alássa a növekedést. Gózes úr, következik másfél percre. Je, je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, hölgyeim és uraim, én támogatom Gulár asszony által elmondottakat, ő felsorolta azt, hogy mire is van szükség a jelenlegi helyzetben. Ha valaki ismeri a helyzetet, tudja, hogy mennyire gyorsan kell reagálni, de ugye azt is tudjuk, hogy az Európai Parlamentet be kell vonni a munkába, hiszen mi vagyunk a megválasztott testület, a bolgárok által megválasztott testület. testület. A pénzpiacok természetesen fontos szerepet játszanak, ezeket figyelembe kell venni a döntéshozatalban, és gyakran a pénzpiacokon olyan emberek dolgoznak, akik a korábbi számítógépes játékokat úgymond a tőzsdére cserélték, és most ott dolgoznak. Én nem szeretnék a piacoktól megszabadulni. De mit akarnak elérni? Azt, hogy a, a piac a ki, kockázatot szeretné másra hárítani, a kockázattól szeretne megszabadulni, de egyet senki sem örül, hogyha kockázattal kell szembenéznie. Tehát ha szeretnénk a piacokat befolyásolni, akkor Európának olyan állapotban kell lennie, képesnek kell lennie arra, hogy megelőzzük azt, hogy a piacok állandóan kibújjanak, ne fogadjunk el kismillió elképzelést, amelyet aztán soha nem valósítunk meg. Az országaink pénzügyi stabilitását csak úgy tudjuk megőrizni, hogyha kap, ha a bizottság egy lökést ad ennek. Elnök úr, ön tudja ezt a lökést megadni a világos útmutatással, a világos intézkedésekkel és az elkötelezettséggel a gazdasági koordináció mellett. De Rossza úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A gazdasági irányítás szándékos elkerülése, a banki rendeletek szándékos elkerülése vezetett ehhez a válsághoz nemzeti és európai szinten. Mindenki látja a növekedés hiányát, a nyugdíjak csökkenését, a munkahelyek eltését, ez nyilvánvaló. Barózó elnök úr és Olérén biztos úr is győzködnek engem arról, hogy a gazdasági irányítás szükséges, ennek erősnek kell lennie, és minden tagállamnak, különösképpen az eurozónás tagállamoknak el kell ezt fogadni. De nem engem kell meggyőzni, hanem az európai lakosságot arról, hogy ez szükséges, és arról is, hogy mi legitim módon járunk el ennek a megvalósításában. De legitim az, hogy mi visszautasítjuk azokat a javaslatokat, amelyek nem a közösségi módszeren és nem a szerződéseken alapulnak? Hogyha bármit úgy látnak az emberek, hogy egy, kettő, három vagy négy gazdasági hatalom érdekeit képviseli, ez nem lesz hiteles. Az Európai Unió jövőjéről van itt szó. Március 11-i informális a március 11 informális csúcs döntéseinek az értékét az fogja eldönteni, hogy az emberek számára hitelesek lesznek-e ezek. Az újonnan megválasztott írkormánynak igen komoly támogatottsága van, és idézek a programjukból, amelyet most fogadtak el vissza kell rép, lépnünk a nemzeti csőd fizetésképtelenségi szakadék széléről. Az IMF program sajnos nem tudott bizalmat teremteni az ír gazdaság iránt, és ez tükrözi azt is, hogy bizonytalan a mentőcsomag megengedhetőség, hogy mert nem tudjuk megengedni magunknak ezt a mentőcsomagot. Elnök azt mondja, szeretném befejezni, mondja az előadó. Nagyon fontos, egy mondatot hadd mondjak még. Mindez hozzájárul az eurozóna pénzügyi instabilitásához. Nagyon fontos észben tartani. Thank you, Mr. De Rossa. Herzlichen Dank. Und nun... Nagyon szépen köszönöm, De Rossa úr. Most pedig Sharon Bowles kap szót másfél percre. Elnök úr, kollégák, minden héten tele van a sajtó azzal, hogy újabb és újabb javaslatok vannak eh, az Európai Tanástól, az országoktól és a bizottsági elnöktől. Itt eh, az Európai Bizottság elnöke elismeri azt, hogy a parlamentben nagyon elkötelezettek vagyunk. Itt a versenyképességi paktum egy olyan dolog, amelyet most sikerült elérnünk, és elég sok módosítót nyújtottunk be a gazdasági kormányzáshoz is. Tehát szerintem nem lesz nehéz az álláspontjainkat úgy közelíteni, hogy a parlament és a tanács is egyetért. Azonban a egységes belső piac nem erőd, hanem ahol belül azonlók a azonosak a feltételek, hanem legyen egy olyan hatása, amely a külvilágra is kisugárzik. Szükségünk van ezen kívül egy állandó pénzügyi stabilitási mechanizmusra is, amelynek prioritásai vannak. A német népnek azt üzenem, hogy nézzék meg, hogy a saját kormányuktól mit kívánnak a cégek a bankok, hogy kifizessék az adósságaikat, újra tőkésítsék a bankokat. Németország, a német bankjai tíz évig fogják majd visszafizetni ezt az állam adósságot az államnak. Tehát új szabályokra van szükség a banktőke számára a transfer a német bankok számára a mi vállunkon is nyugszik, éppen ezért új mechanizmusra van szükségünk. Végezetül pedig, ami a kamatokat illeti. Mindenképpen egyensúlyt kell elérnünk. Sajnos letelt az ideje, még tíz szó. Így köszönöm szépen, de az idő már régen lejárt. Most Fejjó úr kap még másfél percre szót senhora presidente momentos difíceis exigem köszönöm elnök asszony nehéz időket élünk és a nehéz időkben bátor döntéseket kell hozni ezért kaptuk mi, ezért van nekünk is ez a feladatunk, és ezért gratulálok Barózó úrnak azokhoz a gondolatokhoz, amelyeket itt elénk terjesztett. Az Európai Parlamentnek is megvan a maga véleménye, ezt több jelentésben szerepeltettük az eurózónáról, a stabilitásról és a növekedésről. Nem nézhetjük mindig csak a mérleg egyik serpenyőjét. Szükség van az állandó, arra, hogy az állandó mechanizmus működjön, és vegyük figyelembe azokat a tagállamokat, amelyek az adósság szolgálatokban egyre magasabb kamatokkal néznek szembe, kamatlábakkal. Olyan fiskális politikára van szükség, amely pozitív lehet, tehát a beruházásokat vonza. Tulajdonképpen minden, ami a vagyonteremtésről szól, észben tartandó. De ezért kellene több európai intézményi szerepvállalás. Az Európai Parlament meghozta nagyon világos döntéseit, és nagyon világosan kommunikálta is ezeket. Nem a médiának, itt most nem arról van szó, hogy ideológiai döntéseket hozzunk, nincsenek itt az ideje. Az állampolgárokra kell gondolni, ezt akarják ők is, és ez diktálja a józanész és a gyors döntéseket. Köszönöm szépen, kedves kollégák, most áttérünk a spontán hozzászólásokra. Nem csoda, hogy e témánál rendkívül nagy az érdeklődés, nagyon sokan jelentkeztek hozzászólásra, azonban sajnos nem juthat mindenkire idő, éppen ezért hat kollégának fogom megadni a szót. Már kezdetben megemlítem őket, hogy fel tudjanak készülni. Herr Gualtieri, Herr Gallagher, Frau Figueredo, Herr Paschka und Herr Obermeier Szárius Volszki kap elsőként szót egy percben. Parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen. Amivel szembesülünk, az nem az eurózóna válsága, hanem a közfinanszírozás válsága. Néhány olyan ország, uh, amelyik nem tagja az eurózónának, ugyanúgy szenvedettől. 17-én meghívták az euróországokat, a többieket nem. Miért kell ilyen választó vonalakat létrehoznunk? Hat éve a bővítéssel ezeket a határokat megszüntettük. Most új határok nőttek Európában. Barozó úr, ön a szerződés őre. Miért zárnak ki bizonyos országokat? Miért nem alkalmazzák az ötös bekezdést a, és a, 21, a 31-est ezekre az országokra is. A szerződésen belül arról van szó, hogy az Európai Bizottság vezeti az együttműködést, a 27 ország együttműködését a versenyképesség érdekében. Az Európai Bizottságnak vezetnie kellene az összes országot, és nem egy szelektált csoportot. Köszönöm szépen, most Gualtieri úr kapcsolat. Köszönöm szépen, Tegnap este az afco bizottságban, a külügyi bizottságban nagy többséggel szavaztuk meg a szerződés módosításáról szóló jelentést annak érdekében, hogy a stabilitási alapot fel tudjuk állítani. Egy módosítást javasolunk tehát a Lisszaboni szerződéshez, amely az alapkormányközi jellegét megőrzi, be, ezért be kell tenni ezt a normát a szerződésbe. A mechanizmus működéséről van itt szó, legyen ez kompatibilis azokkal a feladatokkal, amelyeket a szerződések ruháznak az európai intézményekre, és szükségünk van egy valódi gazdaság irányításra, tehát ezt is meg kell valósítani, mert enélkül nem működne semmi. Elnök asszony is használt egy metaforát a vita során. Az Európai Parlament azt javasolja, hogy egy kormányközi vonatot irányít a vasúti pályán, a bizottságnak van az a feladata, hogy a vonat elejére álljon. Hogyan értékeli e, ezt a hozzájárulást, és az elkövetkezendő napok tárgyalásaira ez hogyan hat ki? Köszönöm, Geleger úr kap most szót. Köszönöm, elnök asszony. Írország egy kis nemzetgazdaság, és nagyon koncentráltak külföldi közvetlen befektetők aránya. Nagyon fontos így a kamat helyzete, kamatlábak helyzete, hogy munkahelyet teremtsünk, hogy tovább is fejlődhessünk. De hogyha a világ csúcs technológiáját képviselő cégek nálunk vannak, akkor igenis a kamatlábaknak kihatása van, és a kamatoknak kihatása van eh, az országom gazdaságára. Amennyiben eh, egy közös eh, adó lenne, akkor Írországtól elvinnék, elvennék ezt a lehetőséget, és elvesztenék a lehetőségünket, hogy növekedjünk. Azonban Írország, mint a többi kis ország, földrajzilag és történelmileg is periférián van. És így korlátozottak a gazdasági lehetőségeink. És az elnök úr megerősíti az, hogy a adókompetencia tagállami kompetencia marad? Köszönöm. Most Figueira asszony kap szót. Parancsolj. Prezident, hoje nas comemorações de... Köszönöm, elnök asszony. Ma megemlékeztünk a Nemzetközi Nőnap századik évfordulójáról, és mindenki nagyon szép dolgokat mondott a nők jogairól, de aztán most rátértünk a gazdasági és pénzügyi témákra. Itt a pénzügyi érdekek uralkodnak, már ami a gazdasági irányítást illeti. Beszéltünk a stabilitási paktum kritériumairól, a versenyképességi paktumról, és ezek mindig figyelmen kívül hagyják az egyes tagállamok sajátosságait, illetve azokat a gazdasági különbségeket, társadalmi egyenlőtlenségeket, szegénységet, munkanélküliséget, amelyel pedig szembenézünk Európában. Mit kapunk ebből a versenyképességi paktumból? Az összes jelenlegi szociális probléma csak súlyosbodni fog. Ez azt is jelenti majd, hogy a munkások, hogy a nők egyre jobban, keményebben kell, hogy küzdjenek Látjuk majd ezt Portugáliában a következő hétvégén is, amikor Lisszabonban március 19-én tüntetni fognak. Erre számíthatunk a változások eredményeképpen is? A bizottság ezt reméli? Most Paska úr kap szót. Köszönöm a szót. Elnök asszony, bizottsági elnök úr. Szeretnék Fek úrnak válaszolni. Amikor az Európai Unió létrejött, akkor az államok önkéntes döntésén alapult ez. Úgy döntöttek, hogy a közös Európai Uniónak adnak át bizonyos kompetenciákat, hogy néhány dolgot Európából szabályozzanak. Amennyiben ezek az országok a gazdasági kormányzásuk mellett döntenek, akkor ennek szabad döntésnek kell lenni, és nem pedig egy Brüsszelből irányított döntésnek. Hogyha a szuverén országok megállapodásáról beszélünk, akkor az rendben van. Akkor ez egy szabad döntés, egy természetes döntés. És az is természetes, hogy szorosabb együttműködés alakul ki. De a kezdeményezésnek az eurozóna országaiból kell kiindulnia, hiszen úgy döntöttek, hogy ezek az országok közös valutát vezetnek be. Ne éljünk illúziókban. Még mindig különböző szabályaink vannak. Köszönöm, Obermeier úr. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy előre közölte kiszólalhat fel. A fiskális unió a forgalmi adó és a nyugdíj harmonizációját célozza meg. Ez pedig ismét egy eh, durva beleavatkozás az államok szuverén adó jogalkotásába. A Lisszaboni Szerződés 136-os cikkére nyúlnék vissza, és eh, ennek köszönhető, hogy Merkel és Sárközi mégiscsak eh, sikeresek lesznek a javaslatukkal. Nézzük meg most a védőernyőt. A spekulánsokat továbbra sem tudjuk elrettenteni, nem érzik magukat rosszul. Így a privatizált veszteségek államosításra kerülnek. Barrózó elnök úr azt mondta, hogy a növekedést igazságosan kell elosztani. És mi van a kötelezettségekkel? Hiszen, hogyha lesz egy ilyen védőernyő, akkor még igazságtalanabb lesz a terhek eloszlása. Tehát eh, igazából a polgárok fognak fizetni. Nagyon szépen köszönöm, és a vita végén még egyszer a bizottság elnöke kapszót. szót. Barózó úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Több konkrét kérdést is feltettek Portugáliával kapcsolatban, és ezekre szeretnék válaszolni. Portugália vajon a stabilitási alaphoz fordul, vagy sem? Hát ez a portugál hatóságok döntése, szuverén döntés lesz. Nyilvánvaló, hogy azt elmondhatom, hogy a pénzügyi stabilitási alap, illetve ennek a felhasználása, az IMF segítségnyújtás mindenképpen utolsó mencsvár kell, hogy legyen. Nyilvánvaló, hogyha egy ország el tudja kerülni ezeknek a mechanizmusoknak a felhasználását, akkor ezt meg kell tenni, hiszen ennek megvannak a komoly költségei. Tehát, ha egy ország el tudja kerülni azt, hogy ezeket a, ezt a segítségnyújtást igénybe vegye, akkor el kell, hogy kerülje, de a nemzeti hatóságok hozzák meg ezt a döntést. Tehát szuverén döntés, hogy ők kérnek-e segítséget, vagy sem. A második dolog. Mit szeretnék én látni ezzel az alappal kapcsolatban. Hát itt nem arról van szó, hogy nekem mik a kívánságaim, hanem itt a politikáról van szó. A tagállamokkal szorosan együttműködünk, különösképpen az eurózóna tagállamaival, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy ezt az alapot megerősítsük, a hitelkapacitást kiszélesítsük, és hogy a lehető legrugalmasabbá tegyük. Nagyon érzékeny kérdésekről van itt szó a piacok számára, és ezért nem jó ötlet, hogyha valaki olyan szándékokról nyilatkozik, amelyeket aztán nem tud megvalósítani. De bizonyára önök is ismerik az eurozónán belül folytatott munkát, és azt is tudják, hogy a bizottság például az éves növekedési jelentéseiben explicite módon megfogalmazta azt a javaslatot, hogy az alap tevékenységi körét bővítsük ki. Az, aki arra a kérdésre, hogy ezt a politikát meg lehet-e vagy meg kell-e változtatni a gyengébb országok esetében, nem, ez teljes felelőtlenség lenne, mert ilyen állami, illetve magánszféra adósságokkal ezek az országok nem tudnának mit kezdeni. Ha egy országnak ilyen magas szintű adósságai vannak, akkor vissza kell nyernie a piacok bizalmát, mert egyébként az adósság szolgálat fenntarthatatlanná válik ezért kell segítenünk ezeket a nehéz helyzetben lévő országokat. De nem úgy kell segíteni őket, hogy egyfolytában csak támog, pénzügyi támogatást bocsátunk a rendelkezésükre, hanem felelős tevékenységeket kell ösztönözni, szerkezetátalakítást és így tovább, amely aztán a hitel visszanyerését segíti a bizalom visszanyerését segíti. És ez történik most is nem egy elszigetelt ország esetében, hanem több tagállam esetében. De én elmondhatom még egyszer, hogy minden lehetséges lépést megtettünk annak érdekében, hogy ambiciózusabbak tudjunk lenni. De ugye tudják, a bizottságnak csak javaslati joga van, és ez nem a mi kompetenciánkba tartozik pláne az olyan dolgok, mint a stabilitási alap, amelyek nem szerepelnek a szerződésben, hát ezekről a tagállamok döntenek, különösképpen az eurozóna tagállamai. És most franciául folytatja. De amit szeretnék még az egész parlamentnek címezve mondani. Sok kritikát kaptam, de persze hallottam támogató szavakat is. Nagyon sok kritika úgy tűnt bizonyos kormányokat érint, bizonyos tagállamokat. Én nem tudok az ő nevükben válaszolni, nem is ezért vagyok itt. Amit elmondhatok önöknek az az, hogy az Európai Bizottság gazdasági irányítási javaslatokat nyújtott be, és mi megpróbáltunk a lehető legambiciózusabbak lenni, a határokig elmenni. Olli Rén kollégám és én például olyan javaslatot is megfogalmaztunk, amelyet először a tagállamok túl ambiciózusnak találtak. Mi javasoltunk bizonyos dolgokat, hát aztán a végeredmény az ugye most ez az új gondolat, a versenyképességi paktum. Ezt próbálgatják. Én most nagyon átlátható vagyok, és átlátható módon őszintén elmondom önöknek, hogy mi történt, hogy mit próbálunk. Szeretnénk ezt a közösségi módszerrel megvalósítani. Azt is mondtam már, hogy a bizottság átlátható módon arról próbál gondoskodni, hogy ez a versenyképességi paktum és ez a gondolat valóban hasznos legyen, és valóban hozzáadott értéket teremtsen, növekedést és munkahelyeket. Én ezt elmondtam az elején, hogy ez a bizottság számára a prioritás és hogy megerősítsük a gazdasági irányítási rendszert. Nem kell, hogy önök elmondják nekem, hogy az Európai Bizottság a szerződések őre. Én ezt nagyon jól tudom, ezt a vitát már sokszor lefolytattuk, a diszkrimináció ellenességről, a versenypolitikáról, és így tovább. A bizottság fölhasznál minden eszközt, akkor, hogyha úgy érzi, hogyha a szerződés alapelvei sérülnek, mondjuk az Európai Tanács döntései, vagy bármely más intézmény döntései miatt. És éppen ezért hosszú távú a munkánk, komolyan kell ezt venni, és felelősen kell végezni. Mert nagyon, és ráadásul nagyon érzékeny időszakot élünk, nehéz időszakot élünk, nagyon sok kormány úgy ébred reggel, hogy az első dolog, amit meg akar tudni, az az, hogy most hogy árazzák be az államadóságát. Úgyhogy nem mindegy, hogy milyen reményeket keltünk, a bizottságnak tehát ambiciózusnak, de felelősnek is kell lennie, amikor a javaslatait megteszi. Előfordul, egyes javaslatok valóban megvalósulhatnak, és vannak olyan ötletek is, amelyek aztán túl sok reményt keltenek, és aztán ez csalódottsághoz vezet. A csalódottság pedig csak megosztottságot eredményez az Európai Unión belül vagy az eurozónában. Ezért mondom én azt önöknek, hogy a bizottság korlátozza magát, visszafogja magát az ambíciózus szándékait, de mindig elmondja, hogy a versenyképességi paktummal kapcsolatos munkából a parlamentnek is ki kell venni a részét, és mindenképpen fontos szerepet kell vállalni a bizottságnak is. És ez pedig nem azért van, mert mi egoisták vagyunk, és a bizottság szeretne mindenütt ott lenni, hanem azért, mert a bizottság és a közösségi módszer tudja garantálni, hogy elkerüljük a megosztottságot az eurozóna és Európa többi része között. És így tudjuk elkerülni azt, hogy az egységes piac integritását aláássuk meg tudunk előzni rengeteg más gondot, például a stabilitás és növekedési paktum aláásását. Így tudunk egységesek maradni, így tudjuk megörezni a szolidaritást az Európai Unión belül. Én nagyon nyitott és nagyon őszinte voltam önökkel. Az Európai Bizottság a maga feladatait megteszi a maga részéről, mindent megtesz konstruktív módon. Minden olyan gondolatot megőrzünk, amelyet, hogyha megfelelő módon a közösségi szellemben ültetnek át a gyakorlatba, hozzáadott értéket teremthet. Többen nagyon jogosan hangsúlyozták, hogy az irányítási rendszert kell megerősíteni. És a bizottság mindig ezt szerette volna elérni, a parlament is. Most végre itt az esély a kezünkben, hogyha az állam és kormányfők a gazdaságpolitikák koordinációja felé kívánnak elmozdulni, olyan területeket is beemelve ide, amelyeket egészen idáig szigorúan nemzeti kompetenciának tekintettek, akkor ezt üdvözölnünk kell, feltéve ha hozzáadott értéket teremt, növekedést, foglalkoztatást, feltéve ha a közösségi irányítási rendszert ezt tiszteletben tartja. Ez a mostani kérdés, és szerintem ezért hasznos ez a mostani vita. És szerintem ennek a parlamentnek az üzenete szerintem eljutott a tanácshoz, Buzek úr nagyon jól megfogalmazta ezt legutóbb, amikor a tanácsban járt. A parlament is nagyon határozottan kiáll majd a közösségi módszer védelme mellett, mint, bizo- mint a bizottság. Csak így lehet eredményeket elérni, stabilitást teremteni, növekedést és foglalkoztatást az Európai Unióban. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Így lezárom ezt a vitát. A napirendünk következő pontja pedig